Pan Przewodniczący! Good morning, please, please take, a seat, take your seats. Foglaljanak helyet, kérem szépen. megkezdjük a munkánkat, illetve a természeti katasztrófákat, és az árvizekkel kezdünk. Európa ismét árvizektől szenved, Belgium, Hollandia, Olaszország érintettek, és Közép-Olaszországban is árvíz fenyeget, dél-nyugat Angliában és néhány más országban. És amikor miután szóltam, természetesen megadom a szót önöknek, hiszen önök sokkal több információval tudnak majd szolgálni nagyon sok halálos áldozatot és nagyon sok több milliós anyagi kárt követeltek ezek a természeti jelenségek. Nyolc évvel ezelőtt éppen ezért jött létre az Európai Unió szolidáris alapja és a forrásokat 33 esetben használták fel drámai természeti katasztrófák esetén. És mi együtt érzünk az áldozatokat, áldozatok családjaival, azokkal, akiket elsodort a víz. És ismerjük, tudjuk ezeket a drámai eseményeket az emberek életében. Hölgyeim és uraim, most pedig, ha megengedik, akkor megadom a szót a politikai frakciók képviselőinek. Elsőként az Európai Néppárt nevében Sergio Paolo Francesca Silvestres kollégái a szó. Elnök úr, és az elmúlt hetekben nagyon komoly áradásokra került sor az Európai Unió országaiban. Ez nagyon ö, tragikusan érintette a lakosságot, ö, belga lakosság Brabantban ö, nagyon